Good afternoon. Good afternoon. Um, Üdvözlök mindenkit. Első napirendi pontunk, mint mindig, napirend elfogadása. A negyedik pont, szavazás az európai szemeszterről, ez hátra kerül a nyolcadik pont utánra. Hogyha senki nem emel kifogást a napi rendel szemben, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Elnök bejelentései, itt egy dolog lenne, eltekintve attól, amit a koordinátorok eldöntöttek január 22. ülésen, azt megtalálják ha ez ellen se lesz kifogás, akkor ezt a jegyzőkönyvet is elfogadottnak tekintjük. És a tájékoztatás a következő. Szeretnék arról tájékoztatást adni, hogy új briefing notok, ilyen tájékoztató feljegyzések hozzáférhetők a net balances, a nettó egyenlegek legvitatottabb kérdéséről, ez hogyan érinti az EU tagságot. Külső szerződéses szervezetek készítették el a koordinátorok döntése után ezeket a feljegyzéseket. A, ezekben a fejezésekben megvizsgáljuk különböző indikátorok előnyeit, hátrányait, hiányosságait, különösen az operatív egyenlegek, nettósított egyenlegek kapcsán a Premier Gesturitur kérdés középpontra helyezve. Ez egy nagyon aktuális kérdés, ahogyan tudják, a jelenleg az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások során is. A következő üléseken ezt majd napirendre fogjuk tűzni, megfelelő előadásokat hallanak a feljegyzések szerzőitől. Az időközben a dokumentumok is hozzáférhetők már mindenki számára és nyomtatott változatban itt most a teremben is hozzáférhetők. Kellen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem, hogy a feljegyzések ezeket lefordítják-e? Non, pas pour l'instant. Nem, még nem. We'll check whether we can provide... Hát ellenőrizzük majd, hogy van-e lehetség, lehetséges-e lefordítani. Gondolom ön talán a francia nyelvi változat érdekelné. Ez nagyon, ezek nagyon fontos fejezések, úgyhogy mindenképpen jobb lenne, kellemesebb lenne e, any, anyanyelven dolgozni. E, de semmi kifogásom a francia ellen, de Mónika biztos örül a németnek, lengyel, magyar, talán a lengyel is prioritás e, ehhez túl kicsi a költségvetés, mondja az elnök. Hát Keller asszony, szerintem ezek nagyon fontos témák, fontos dokumentumok most a költségvetési vitában, nagyon fontos, hogy ezek meg legyenek. Excuse moi But let's, let's check before... Jó, ezt ellenőrizni fogjuk, mielőtt olyan ígéretet teszünk, amit aztán nem tudunk betartani. A jegyzőkönyv elfogadása az előző ülés jegyzőkönyvé, hogyha nincs kifogás, akkor ezt is elfogadtuk. Ötödik pont jegyzőkönyv, halászati együttműködési megállapodás a Szenegáli Köztársaság és az EU között. Ezt a dossziét megvitattuk a január 22-i ülésünkön. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egyetértési eljárásról van szó, tehát az egész véleményről szavazunk. Mielőtt szavaznánk erről, Nézzük meg, hogy működik-e a szavazógép, tehát megnyitom a szavazást, ez csak egy teszt szavazás. Nyomjanak, amit akarnak. Lezártam a szavazást. 30. Tehát rendben van a gép. Akkor szavazzunk halászati együttműködési megállapodásról, megnyitom a szavazást. Vote closed. Adopted 26. 26 igen, 2 nem és 2 tartózkodással elfogadtuk. Hatodik napi rendi pont a jegyzőkönyv kiterjesztése halászati együttműködési megalapodás az Európai Közösségek és Mauritánia Iszlám Köztársaság között, amely 2019. november 15-én vesztette hatáját, tehát ennek a meghosszabbításáról van szó. Megint csak egyetértési eljárás keretében az egész véleményről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk 26 igen, 3 nem, egy tartózkodás mellett transferek harmadik szakasz, nem kaptunk semmilyen átcsoportosítási kérelmet. Nyolcadik pont, más szakaszoknál átcsoportosítás, ez a válaszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontról kell beszámolnom az átmeneti záradék, amiről már beszéltünk itt a szakbizottságban, alapvetően az Európai Bizottsággal már tárgyaltunk erről, és a parlamenti adminisztrációval is. Tehát arról van szó, hogy a hivatal, illetve a frakciók között bizonyos posztokat át lehessen csoportosítani, annak érdekében, hogy a gyakornokokat a frakciók igénybe vehessenek, vagy gyakornoki helyeket. Ez inkább egy ilyen költségvetés technikai kérdés a kérdés arra vonatkozik, hogy 988 eh, eh, ilyen gyakornoki helyet lehessen átcsoportosítani. Egy másik a 255 eh, ezer eurós átcsoportosítás, fizetések, bérek csökkentése, a frakciók esetében, tehát 255 ezer eurós kérés is teljesen összhangban van a 2020-as költségvetés tervezettel. Itt a cél az, hogy a politikai kommunikáció több forrás kapjon és erősödjön. A a Régiók Bizottság azt javasolta, hogy a fizetéseket módosíthassák, tehát 255 ezer euróra szeretnék Eh, a politikai kommunikációra szánt összeget eh, megnövelni, hogy javulhasson a politikai kommunikáció a frakciók eh, között, és ez a 2020-as javaslattal összhangban van. Van-e valakinek ellenvetése? Ha nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük az átcsoportosítási kérelmet. és rátérhetünk a napirend negyedik pontjára. Ahogyan jeleztem az elején, itt változott a sorrend. Véleménytervezetet megvitattuk a január 22. ülésen, úgyhogy eh, most eh, folytassuk az elektronikus szavazással. Egyes módosítók készfeltartása ki van mellette, ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum, tehát készfelemeléssel szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik 23B módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Tehát 23B-ről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 10 igen, 19 nem, és nem mellett. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Jó, rendben van, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazat különbséggel, egy a pluszok javára. Következik a négyes kompromisszum. Mellette ki van, ki ellenzi, Elnézést, csak 7-8 kezet láttam, megismétlem, tehát négyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, ezt megint csak ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik 57A módosító mellette. Ellene. Megint csak ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-at visszavonták, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végül a módosított véleményről nem, még nem, még jön a 65-ös módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És végül a módosított véleményről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk 26 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett. Congratulations to the... Gratulálunk a jelentéstevőnek. Árkész asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, az elkötelezettségükért, munkájukért, eh, amelyel együttműködtünk. Ez egy vélemény tulajdonképpen, de ez nagyon sok eh, kollégát együttműködésre késztetett. Köszönöm. kilences napi rendi pont, ingatlan politika, nem kaptunk kérelmet, és és ezzel kapcsolatban nincsen semmi pont. A tízes ponttal kapcsolatban sem, tizenegyes ponthoz közeledünk. Meg kell néznünk, hogy az alelnök és a főtitkár itt vannak -e már. It's szóval, We have a five minutes break before... Öt perc szünetet tartunk, és várjuk a vendégeinket.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 Good uh, afternoon again. We continue. Köszöntök még egyszer mindenkit. Folytatjuk a munkát a napi rend szerint. Sok szeretettel köszöntjük vele főtitkár urat, az Európai Parlament főtitkárát, tehát, illetve Szilva Pereirát, az alelnököt, parlamenti költségvetés elfogadásának folyamata februárban kezdődik, amikor is a főtitkár, aki most itt van velünk, egy javaslatot fogalmaz meg, meghatározza a prioritásokat, illetve a forrásokat. A főtitkár, vele úr, múlt héten bemutatta a bűróban ezt a tervezetet, és ebből a tervezetből kiindulva fogadja el a, búr, a bűró az előzetes költségvetés tervezetet, amelyet bemutat a Költségvetési Bizottságnak. Most vele főtitkár és Szilva Pereira alelnök az első eszmecserén vesznek részt a parlamenti költségvetésre vonatkozó, kiadásokra, bevételekre vonatkozó javaslat megvitatása tárgyában. 2021-ről van szó. Azt kérném vele úrtól, hogy egy kb. 10 percben mutassa be ezt a tervezetet, és aztán Szilva Pereira alelnöké a szó szintén 10 percre, hogy kiegészítse ezt a 2020, 2021-es év költségvetését. Tehát vele úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a 2021-es költségvetési eljárást illeti, mindenképpen jó emlékezetünk bevésni a kalendáriumot, a naptárt. Múlt hétfőn az elnökségben már bemutattam e, ezt a tervezetet, most egy első eszmecserére kerül sor, és aztán az elnökség március 9-én fog elfogadni egy javaslatot, illetve mandátumot határoz meg a Költségvetés Bizottsága való egyeztetésre. Utána vagy ezzel a mandátummal lehet egyeztetni, és március 30-án, ha minden jól megy, el tudjuk fogadni a Költségvetési Bizottságban és az elnökségben a javaslatot, és aztán utána a plenárison folytatódik a költségvetési eljárás, esetleg egy októberi ö, kiterjesztéssel. A hagyomány szerint az Európai Parlament az Európai Unió igazgatási kiadásaiból 20%-ot vehet igénybe. Tehát az összes intézményre vonatkozó igazgatási kiadások 20%-a évtizedek óta az Európai Parlamentet illeti. A legutóbbi törvényhozási ciklusban a parlament úgy döntött, hogy nem használja ki a teljes 20%-ot. Az ötös fejezet ez általá, ez hagyományosan kb. 4%-kal növekedett, azonban az Európai Parlament költ költségvetésének emelkedése olyan 2-3 százalékot tett lehetővé, tehát elég nagy mozgásterünk maradt a 20 százalék eh, elérése eh, előtt is már. Ez azt jelenti, hogy akár az új hetes fejezet csökkentésével is el, előfordulhat, hogy 2021-ben sem lépjük túl a 20%-os határt. Természetesen a költségvetés ugye számokból áll, de általában projektek, tervek húzódnak meg ezen számok mögött. Tehát mindig ki kell térni arra is, hogy pontosan mit akarunk elérni, és ezért az anyagban találhatnak egy rövid áttekintést a legutóbbi törvényezési ciklus legfontosabb projektjeiről. Mit értünk el, milyen új terveink voltak, és a Költségvetési Bizottság és az elnökség közötti költségvetési eljárásnak köszönhetően is mit értünk el. Létrehoztunk egy tudományos szolgálatot, egyéb szolgálatok munkatársaival töltöttük, átirányított munkatársaival töltöttük ezt föl. Brüsszelben az a helyzet, hogy minden képviselőnek a saját irodája mellett van még két irodája az asszisztensei számára, ez a legutóbbi törvényozási ciklus elején nem így volt. Aztán először került arra sor, hogy Strasbourgban eh, az asszisztensek eh, egy további irodát kapnak. Általában eh, csak egy iroda volt eddig, amit az képviselők megosztottak az, az asszisztensekkel, de most Strasbourgban is van egy asszisztens iroda. Aztán a biztonsági kiadásokra sokat költöttünk, főleg a bejáratok környékén, mikor is kb. 200 kurd megrohanta a bejáratot bejutottak az épületbe, akkor megállapítottuk, hogy nem elég biztonságos az épület. Aztán a sofőrszolgálatot internalizáltuk két éve, megnyitottuk az Európai Történelemházát. Ez a 2019-ben 200 ezer látogatót fogadott. Az Európai Háza 200 ezret, a Parlamentárium 300 ezret, ez 500 ezer további látogató. Aztán az első Európa körutat megszerveztük, egy sikeres európai kampányt, aztán az AI eseményt tízezer fiatal részvételével, illetve Brüsszelben három új épületet nyitottunk meg. A Martens épületet, ott ezer munkatárs dolgozik, a Gól épületet ezer munkatárs, a harmadik pedig a Strasburgi Havel épület. Az új elnökség októberben egy zártülésen vett részt a Bazosban, a Jean Monnet házban, Párizs környékén, ez a mi ingatlanunk, és ezt konferenciaközpontként használjuk, és számos stratégiai döntésről egyeztettünk, amelyeket aztán formális büró döntések, határozatok formájában megerősítettünk, ezeknek is vannak költségvetési hatásai először is. Az Európa körút. Ezek a kis, nem is annyira kis mini parlamentáriumok, amelyek az eh, tagállamokban álltak fel, Finnországban, Németországban, Dániában, Szlovéniában voltak ilyenek ezek a mini parlamentáriumok, ezeknek a hálózatát ki kellene terjeszteni minden tagállamra ezen törvényozási ciklus idején. Ez egy nagy beruházási projekt, és ez azt jelenti, hogy 12 új e, Európa központot e, hoznánk létre az első e, törvényozási ciklus első felében, és 9 a második felében. Ez azt jelenti, hogy nek kelljen minden polgárnak Brüsszelbe vagy Strasbourgba elszarándokolni, hanem mi megyünk oda a helyszínre. És Finnországban nagyon pozitív volt a tapasztalat. Néhány hónap alatt százezeren keresték fel ezt az Európa Experience központot. Persze nem mindenki megy ezért a fővárosba, ezért a mobil parlamentáriumon is dolgozunk. Másodszor a zöldebb parlamentet célzó projekteket szeretnénk gyorsabban megvalósítani, nem gyorsabban, mint eddig. Aztán született egy döntés arról, hogy 2024-ig bevezetjük a az osztályvezetőknél, illetve az igazgatóknál a nemi paritást a, most az igazgatók esetében 40%-on állunk, és a pozitív tapasztalatokat az európai választásokból le kell vonni. 42%-ról 50%-ra növekedett a résztvevők, a választáson résztvevők száma, tehát 34 millióan többen, több mint 200 millióan szavaztak az európai választásokon. Ezt a pozitív tapasztalatot tovább kell vinni. Aztán az ingatlan politika, ezt a legutóbbi törvényozási ciklusban már elfogadtuk. A Mártens épület, a kólépület épület beindítása, megnyitása után nem kell új ingatlant megszerezni eh, Brüsszelben, hanem inkább a tagállami Európa eh, központokat kell támogatni, illetve a trialógusokra megfelelő infrastruktúrát biztosítani, mert nincsen megfelelő helyiségünk, ami erre alkalmasak, amikor ezeket az épületeket építették, még nem voltak trialógusok, úgyhogy eh, ezt meg kell teremteni. Harmadszor pedig az felújítás. A, e, a parlament tulajdonában lévő épületek 3%-át e, évente fel kell újítani. Aztán a, az ingatlan politika terén vannak még nagy projektek, amelyeket le kell zárnunk idén. Az Adenauer épület keleti szárnyát meg tudjuk nyitni. Az Inló e, főigazgatóság már beköltözött, 3000 munkatárs dolgozik itt a Luxemburgban. a eh, nyugati szárny 70%-át eh, eh, sikerült lezárni, 17,2 hát millió euróról van szó. Strasbourgban a biztonság ellenőrzést végző épületet meg kell építeni. Most egyelőre csak egy átmeneti infrastruktúra van, ez 8 millió euróba fog követ, kerülni. Aztán az átrium épület Brüsszelben, ez egy új látogatóközpont lesz, főleg ez a Polaris Park épület felújítása alatt eh, játszik majd ez fontos szerepet eh, átmenetileg 2,4 millió euró, illetve az Infopoint is 2021-re készül el, tehát most eh, átalakítás alatt van számos projekt, van az IT területén is, ami a hardvert illeti, két nagyon fontos projekt van, az egyik a desktop komputerek hibridekkel való leváltása 2021-ig ez a mobil munkát megkönnyíti, nem kell sok készülékkel rendelkezni több területen, hanem Ráadásul ez még az otthoni munkavégzést is lehetővé teszi, a munka és a magánélet összeegyeztetése egyszerűbb lesz. és aztán így 2024-ig le lehet adni az épp a mm, készülékeket fokozatosan. Aztán az adatközpontban is egy magasabb biztonsági mm, szintet kell elérni. Eddig 2 a kategóriát kaptunk, de nekünk 4 a ra lenne szükségünk, és ehhez egy új szolgáltatót kell majd megbíznunk. Az utolsó megjegyzésem a bevezetőben, a szemügyi kérdéseket tekintve, ez az, hogy az általános munkahely leépítési terv lejárt, mi nem 5%-kal csökkentettük, hanem 6-7%-kal csökkentettük a munkahelyek, vagy a munkavállalók számát. hiszen kompenzáltunk. Most kérhetnénk ezért további munkahelyeket, ezek jóváhagyását, de ezt nem tesszük meg. Sokkal inkább a passzarella koncentrálunk. 89 frakciós munkahely passzareljét szeretnénk meghosszabbítani, hogy a kollégák a frakciós munkatársak munkahelyét állandósítani tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Szilva Pereirának. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Üdvözlöm a főtitkárt és a kollégákat, akik részt vesznek a mai ülésen. A következőkre szeretnék kitérni. Azt gondolom, hogy hát rövidre foghatom nincs olyan sok időre szükségem, mint amit nagy lelkűen kiutalt nekem az elnök úr. Az költségvetési eljárás jelenlegi fázisában, hadd mondjam el, hogy már van egy előzetes tervezet a következő évi költségvetésre, de ez nem az elnökség javaslata. Az eljárásnak megfelelően a főtitkár egy előzetes tervezetet készít, erről volt egy elnöki szinten egy egyeztetés, de az elnökség március 9-én fogja elfogadni a költségvetés tervezetet és figyelembe fogjuk venni azt is, hogy a, ma a Költségvetési Bizottság eszmecseréjén mi hangzik el. ebből indulok ki. Egyszerűen én csak részt szeretnék venni az önök vitáján, hogy az itt elhangzottakat tovább tudjam adni az elnökségben, erről tudjam tájékoztatni az elnökségi kollégákat ahol még egyszer kitérünk majd a költségvetés, előzetes költségvetési tervezetre. Ezért az önök hozzászólásai rendkívül fontosak a parlament elnöksége számára. de azért engedjék meg, hogy néhány pontra kitérjek. Az első elnökségi eszmecserét figyelembe véve, hadd mondjam el, hogy a főtitkár által benyújtott előzetes tervezet a teljes költségvetés 3,5%-os növelését tartalmazza. És ez a változtatás azt mutatja, hogy nem kérünk se túl sokat, se túl keveset. A prioritások fényében kell ezt a költségvetési emelést értékelni, és a parlament szükségleteinek fényében. Hogyha ez Kérdés, hogy ez túlmegy-e az jogos követeléseken, vagy elmaradunk-e a követeléseinket a jogos szükségletek mögött, ez, ezt meg kell vizsgálni. Az e, főtitkár elmondta, hogy a parlament korábbi döntéseinek megfelel ez a költségvetési előzetes tervezet, és néhány prioritás felállítására került sor, amelyek kifejezetten indokoltnak tűnnek a feladatainkat tekintve. A fő növelés amely szerepel ebben az előzetes tervezetben, a munkakörülmények javítására vezethető vissza, a számítógépekkel való ellátottságra, a bútorokra, ingóságokra. a képviselők és munkatársainak, munkatársaik munkájának támogatására esik kb. 10, jut kb. 15 százalék. De nem csak a módosításokat kell figyelembe venni, hanem a fő beruházásokat is, ezek teszik ki a legnagyobb, vagy jelentik a legnagyobb erőfeszítést a pénzügyi területen, tehát főleg olyan területekre kell beruházni, amelyeket korábbi döntések határoznak meg. Ingatlan beruházások, illetve biztonsági beruházások, ezt már említette a főtitkár, főleg az Adenauer épület felújítása Luxemburgban, illetve a brüsszeli épület, aztán további biztonsági kiadások, a Zweig épület, a Zweig, Stefan Zweig épületre gondoltam, aztán a e, látogatóközpont mind Brüsszelben, mind Strasbourgban. A második megjegyzés A második megjegyzésem a jövő évi eh, költségvetés benne fontos szerepet játszanak az információs és kommunikációs technológiák, és ezek a beruházások megint csak korábbi döntésekre vezethetők vissza, főleg eh, az Európa, a Europe Experience, tehát az Európa pontok kialakítása és a mobil parlamentáriumok kialakítására vezethetők vissza, illetve információs tájékoztatási kampányokat tervezünk az európai demokráciáról. Ezek nagyon fontos tervek. Még azt is elmondanám, hogy a mai kihívások fényében ezek kifejezetten sürgős témák. Aztán emellett a szájberbiztonságra is kell pénzt fordítani. 11,3 millió euróról van szó. Ez, ezeket, ennyi pénzt tervezünk a kompjúterek biztonságára. Ez szintén elengedhetetlen beruházás. Aztán a belső audit felhívta a figyelmünket arra, hogy itt vannak bizonyos gyenge pontok a szájberbiztonság területén, és ezért rendkívül fontos a parlament kapacitását erősíteni ezen a területen. Kommunikációs technológia, szájber, biztonságba való beruházás, ezek politikai prioritások amelyek visszatükröződnek ebben a költségvetési előzetes tervezetben. Ezek megfelelnek a korábbi eszmecseréken, vitákon felvetett aggodalmaknak is. Aztán végül még néhány olyan dolgot hadd említsek, amelyek felmerültek az elnökségi ülésen. Fontos lenne, hogyha mind hogyha a költségvetés, előzetes költségvetés tervezet végső változatába ezek bekerülnének először is a kapacitásaink kibővítése tolmácsolás és fordítás terén. A tolmácsok támogatni kell munkájuk végzése során, hogy valóban az elvárásainknak megfelelően tudják végezni a munkájukat. Aztán azt is kérték tőlünk, hogy ellenőrizzük, hogy a parlamenti asszisztensekre szánt források esetében mennyiben tudjuk figyelembe venni a Brexitből adódó további kiadásokat ezzel talán ki lehetne egészíteni, vagy, vagy növelni lehetne a képviselők rendelkezésére álló munkatársak számát, főleg Brüsszelben talán valamilyen megfelelő megoldást lehetne találni ezen a területen. Illetve a cyberbiztonság kérdése. Ez egy nagyon fontos prioritás a, e, a pénzügyi erőfeszítések mellett, amelyek már szerepelnek a tervezetben, e, fontos lenne megvizsgálni e, azt, hogy ezek mennyiben felelnek meg az elvárásainknak. Köszönöm szépen. Thank you, uh, Mr. Vele, Mr. Silva Pereira. Köszönjük uh, Vele úrnak és Silva Pereira úrnak uh, ezeket a az előzetes adatokat, és akkor most megadom a szót Sestél úrnak, aki a raportőre ennek a témának. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr, főtitkár úr, köszönöm önöknek is, hogy elmagyarázták nekünk eh, a jelenlegi előzetes formájában a 2021-es európai parlamenti költségvetést, illetve a projekteket. A jövő felé fordulnak, a modernitás felé erről beszéltek, eh, és hat prioritásos területet eh, neveztek meg, amelyhez összesen 2 milliárd 110 millió eurót kérnének. Ez 3,52%-os növekedés lenne a 2021-es 20-as költségvetéshez képest, ez 72 millióval több, amely nem foglalja magában a köztisztviselőből, köztisztviselői szabályzatból eh, a fakadó kötelezettségeket. Nyilván ez feltételezi azt, hogy eh, nekünk meg kell néznünk eh, az egészet, például az MFF-et 2021-es, 27-es időszakra, illetve meg kell nézni, hogy mindez hitelesen képviselhető-e a többi intézménnyel szemben. Tehát óra kell figyelni, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk azzal, amik, akkor, amikor nem amikor kritizálni akarjuk a többi intézmény költségvetését, miközben a sajátunk sem áll kritikán felül. Nyilván ez akkor lenne így védhető, hogyha a normál indexációval vinnénk csak fel a költségvetési kiadásokat, még akkor is, hogyha önök itt most felsoroltak olyan kiadásokat, projekteket, amelyek fontosak, prioritásosak, a kiberbiztonságot, a polgárokkal való kapcsolattartást, az internalizálását a biztonsági kiadásoknak Luxemburgban, kiberbiztonságot e, alelnök úr is említette, új infrastruktúrát, konferenciaközpontot, információ, informatikai fejlesztéseket, e, illetve a parlament zöldítése és a fenntartható mobilitás, erről beszéltek. Ezen bevezető után már megfogalmazódik bennem néhány kérdés, és először is a parlament e, környezetvédelmi szerepvállalásával kapcsolatos kérdéssel kezdeném. Ön is tudja, önök is tudják, hogy e, a klímaváltozás különösen aggaszt eh, bennünket, az összes frakciót, eh, és eh, az épületeink energiafelhasználására kérdeznék rá, különös tekintettel az elfogadott környezeti normákra. Bejártunk néhány épületet. A Wilfried Martens épület ebből a szempontból példás, de a többi épületre is szeretném tudni, hogy milyen környezeti normák érvényesek. Még mindig ennél a témánál tart, maradva, a parlament megpróbálja bátorítani a az alkalmazottait, hogy a magánautókat kevesebbet használják, és térjenek át inkább vagy a biciklire, vagy pedig a tömegközlekedésre, és még mindig ehhez a témához tartozik az a kérdés, hogy milyen politikánk van az áram, illetve a víz felhasználással kapcsolatban. A második kérdés sorozat az ingatlan politikára vonatkozik, és részben már már kaptam is kérdést, eh, hiszen eh, a PHS épület jövője és felújítása elhangzott eh, az ön megbeszélési, beszédében. Új konferencia lehetőségekre, termekre van szükségünk. 2010 8 utáni ingatlan politikánkról szóló dokumentumot én még nem tudtam megszerezni, nem láttam, jó lenne látni, hogy eh, miről van szó, ami pedig eh, az ingatlan politikát illeti. Ön eh, először is ön meglepődéséről adott számot a ciklusváltáskor bekövetkezett. La technique utilisée. Troisième sujet, különböző változásokról, illetve arról, hogy hogyan alakul a diplomáciai képviselete külföldön a parlamentünknek, és ott főtitkár úr megfogalmazható bizonyos néhány pedagógiai meglátás, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament New Yorkban, Addis Abebában, Jakartában hogyan és milyen módon költi el az eu kívül az európai adófizetők pénzét. Aztán beszéljünk még a zaklatásról, munkahelyről vagy szexuálisról. Új struktúrák, új eljárások jelentek meg. Érdemes lenne itt is egy felmérést tartani arról, ami történt, értékelni a már befutott adatokat, hogy lássuk, van-e e, volt-e haszna e, ezeknek az új eljárásoknak. Emellett a European Youth Eventről, az ifjúsági eseményről, az I eseményről is beszélnék. Ön azt mondta, hogy az előző e, kiadása ennek nagy siker volt. Én szeretném tudni azt, hogy nem lehetne elgondolkozni azon, hogy mondjuk azon kívül, hogy a fiatalokat meghívjuk, Eh, arra, hogy vegyenek részt, eh, eh, esetleg részesülhetnének-e költségtérítésben, mert nem mindenki tudja kifizetni az utazását, vagy az itt tartózkodását, vagy Strasbourgban tartózkodását, ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Néhány pillanatra rátérnék a Brexitre, alelnök úr is beszélt erről, én olvastam a főtitkár beszédében, hogy bizonyos megtakarításokat hoz a Brexit, de 2020-ban e, ezek az összegek máshol kerülnek e, felhasználásra. E, nekem van kérdésem ehhez képest, hogy 2019 óhez képest 20-ban is, meg 21-ben is növekedni fog az utazási költség. Nem tudom, hogy kevesebb képviselőnek miért növekszik az utazási kérdése, illetve a parlamenti asszisztencia a 4220-as sor, amely szintén növekedni fog 19 és 20-hoz képest is, és szerintem ez is magyarázatot érdemel, mert ugye az ő számuk is csökkent a múlt évben beszéltünk a szóbeli eh, szavazások kérdéséről. Én a szóbeli eh, fordítás, tehát tolmácsolás eh, minőségéről. Nekünk azt gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy racionalizálhatjuk-e a dolgokat. Például a szóbeli szavazatmagyarázatnál szükség van-e arra, hogy erre teret engedjünk, hogy általánosan magyarázgathassák a közvéleménynek a szavazataikat a képviselők. Ezek a plenárison elhangzó elhangzó szavazatmagyarázatok, ezek éves szinten több mint 900 ezer euróba kerülnek, alkalmanként több mint 21 ezerbe. Nem tudom, hogy itt lehetne spórolni ezen, hogyha ezt átgondoljuk, hogy erre szükség van-e, és akkor már is megköszönöm az együttműködését a válaszadásban. Köszönöm, Vinzi asszony következik. Sehr geehrter Vizepräsident, Herr Generalsekretär! Alelnök úr, főtitkár, köszönöm szépen a beszámolót. Új képviselő vagyok, ezért sok háttérinformációval nem rendelkezem, de nyilvánvaló az adófizetők pénzének az elköltésével is ugye nem mindig a parlamentek foglalkoznak. Nagyon fontos számomra a polgár közeliség. Ezt kell a középpontba helyezni négy éves választási kampány kapcsán mik a tapasztalatai? Még valami feltűnt nekem. A Europe Experience és a mobil parlamentárium között mi a különbség? Vagy ez a kettő talán ugyanaz? Varsó, Stockholm és Prága szerepel tavaly a költségvetésben. Most az idei költségvetés tervezetben ugyanezek a városok szerepelnek. Ez hogy lehet? Azután itt van a biztonság eh, a Weiss épület bejáratánál. Itt 11,3 eh, millió eh, összeg szerepel, az előző évben 6 millió, idére 8 millió, ezek a számok valahogy nem jönnek össze. A Luxemburg épület biztonsága, itt 149 új munkatársat jeleznek, vagy vesznek fel, de ez nem valami külső biztonsági cég munkatársai. Ez a 115 munkatársat keresnek egy weblapon, holott mi erről a tételről még nem is döntöttünk. Azután Brexit, hogy a képviselők számának a csökkenése, 150 asszisztenssel lesz kevesebb, és nem tudom elmagyarázni otthon, hogy nagy csökkenés után, és ugye a képviselők száma is jelentősen csökken, miért nőnek a költségek. Köszönöm, Uzakov szúr. Köszönöm szépen a prezentációkat. Több sem van a plusz pénzekkel kapcsolatban, hiszen 325 tel nő ezből van, ami ugye kötelező növekedés, de vannak szabad döntések. Kaphatnák esetleg egy táblázatot arról, hogy ezek a plusz költségek hogy alakulnak? Nagyon hasznos lenne, egy táblázatban látnák ezt a képviselők, ezt a különösen a 7 milliós növekményt. A 32-es pontban 5,3%-os van, szerepel a reklámköltségeknél, ez nem túl sok, ez egy kicsit. Hallottuk, hogy az asszisztensekkel kapcsolatban vannak tervek, de erről talán a Brexit után kicsit több részletet is el tudnám mondani. A Europe Experience központok. Szerintem ez remek, hogy Franciaországon Párizsban is lesz három ilyen előadás, de a balti országokra is gondolni kell. Mi is nagyon szeretnénk, ha egy nap lenne ilyen nálunk is, és erre nagy szükség is lenne, úgyhogy itt a kiadásokat jó lenne kiegyensúlyozni. Bözeláger úr, köszönöm, hogy ismertetek velünk a számokat. A zöldek képviseletében azt mondom, hogy két dolog érdekel minket különösen a változásokkal kapcsolatban. Az energiaköltségek növekedése 12,3 százalék, most ez az árnövek növekedésnek tudható be, vagy szeretnénk pontosabban megérteni, hogy ennek a számnak mi lenne a környezettel kapcsolatos hatása. És van még néhány új pont, amelyek nagyon fontosak. Fontos lenne, hogy a minden új képviselő itt a Költségvetési Szakbizottságban kapjon némi segítséget a számok értelmezéséhez. A képviselők úti költsége, ezt már említették. Elég nehéz megérteni, hogy ez miért nő, amikor csökken a képviselők száma. Általános megjegyzés, amit az öreg mondani szoktak, az átlag vagy általános kifizetése kapcsolatban nagyon világosak a szabályok, és nagyon hasznos lenne, hogyha a kötelező szabályokat, amiről a parlament döntött, be is tartanák a ilyen költségekkel kapcsolatban. Other staff, additional persons tételnél itt is nagyon-nagyon növekedés, különösen, hogyha ezt a képviselők számához viszonyítjuk itt titkárság, frakciók, biztonság, sofőrök, stb. Mindenhol növekedést látunk, össz, egész összegben is, és egy képviselőre vetítve is nőnek az összegek. Még egy dolog, amiben kapcsolatban bizonytalan vagyok, általános funkciók, kapcsolatos kiadások, illetve a három parlament három munkahelyek közötti utazások költségeit is 3,3%-os a növekedés, sőt 24%-os növekedés szerepel. Ez azért van, mert többet utazunk, vagy, vagy hogy lehet ez? Itt is szeretnénk Eh, hogy emellett még a széndiokszid kibocsátás eh, változásával kapcsolatban is eh, némi elemzést hallani. Federalista és nagyon Európa párti vagyok, és azért nagyon hasznosnak tartanám, hogyha munkánkat persze prezentálhatnánk, de ugyanakkor meg kell nézni, hogy milyen a tapasztalatok ezzel a Europe Experience-szel eddig ugyanis tényleg valóban hasznosan költjük ezzel a pénzt, vagy esetleg más dolgoknak kellene prioritást adni, ahelyett, hogy újabb ilyen központokat hoznánk létre. Tehát szeretném pontosabban soronként is megérteni ezeket a tételeket, hogy miért növekedett a költségvetés, ezt otthon el kell tudnom magyarázni, különösen miután én Európa párti vagyok, és nem értettem meg teljesen, ami történik a tervezetben. Köszönöm, John Zsa úr. Köszönöm. Ami a mi eh, frakciónkat illeti, mi is, mi, mi is mindig eh, izgatottan várjuk a költségcsökkentéseket, de azért nem minden áron kell csökkenteni a költségeket. Mi szeretnénk eh, megnézni egyrészt a költségvetést, és aztán összehasonlítani azt a szolgáltatásoknak a, az értékével. Nyilvánvalóan nagy professzionalizmus is megfigyelhető a titkárság dolgozói körében ugye itt 84 állásról van szó például a Passarel keretében, ezt megint csak nem ellenezzük, de olyan fellépésre van szükség, amely igazolható. Én kicsit el vagyok veszve a költségvetés kizöldítésének témájában, hiszen nem nagyon fogható meg, hogy miről is van szó. Megvizsgáltuk két héttel ezelőtt az épületeket, és azt láttuk, hogy túl, túlfűtenek, és egyébként pedig mindent egy csomó növény tettek be az épületekbe. Ugye beszélünk itt az épületek, illetve a költségvetés kizöldítéséről. A kérdésem az, hogy az energiafelhasználásnál milyen forrásokat használunk, és oda kell figyelni az épületek felhasználására is, hogy tehetünk-e konkrét dolgot energia felhasználás területén, vagy csak beszélünk a zöldítésről. Köszönöm. Albrecht? Köszönöm. Elnök úr, három megjegyzésem van, és aztán lesz egy kérdésem is, amikor meghallgatom itt a kollégákat, teljesen egyértelmű, hogy nagyon egyszerű üzenetre van szükség azzal kapcsolatban, hogy a Brexitnek mi a közvetett és közvetlen költsége mert valójában ez a kérdés ez fel is fog ferül, merülni, tehát ezt a polgárok is fogják kérdezni, spórolunk most rajta, vagy nem spórolunk rajta. Vannak olyan költségek, amelyeket nem tudunk csökkenteni, például az infrastruktúra, de egy viszonylag egyszerű információ ezzel kapcsolatban nagyon hasznos lenne. A másik dolog a személyes megjegyzés lesz, sőt, majd a harmadik is a kérdés az, hogy miért szükséges mindent Strasbourgban szervezni. Miért nem csak a plenáris tartjuk ott? Egyre több delegációs ülések, egyre több bizottsági ülés van Strasbourgban, ami azt jelenti, hogy a normális munkára nem marad pénz. Ennek mi a plusz költsége, hogy ennyi munkát telepítünk Strasbourgba? Szerintem ezt a jövőre nézve eh, valamilyen módon orvosolni kellene. A harmadik, az pedig még személyesebb jellegű, lehet, hogy valami kimaradt nálam a koronavírus ugye az a koszos kezekhez köthető betegség. A parlamentben lehet-e normálisan kezet mosni? Több száz, több ezer ember jön a parlamentbe, és kérdezik azt, hogy nincs meleg víz. Tudom, hogy itt voltak problémák a legionária baktéria, baktéria, baktériummal, de azért valamit próbáljunk meg tenni. És akkor most jön a kérdés, 2021 az új 7 éves keretköltségvetés első éve. Michel úr most javasolta, most publikálta a javaslatát, első változatát, és ott megint az administratív költségek csökkentéséről van szó, mégpedig még a finn javaslathoz képest is. Ennek mi lenne a következménye a parlamentnél? Az első reakciója, tudom, hogy politikailag nehéz első reakciót megfogalmazni, ugye mi parlamenti képviselők erre azt mondjuk, hogy nem. De az administratív kiadások további csökkentése az egyre inkább veszélyes lesz, már a működést veszélyezteti. Nem tudom, hogy önnek ezzel kapcsolatban mi a reakciója. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm a prezentációt is. Kiegészítve azt, ami elhangzott, nagyon jó összegzés volt, de felmerül még egy kérdés. pedig a következő. Ebben a ciklusban felveszük el kesztyűt, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mi ez az egész parlament, miért kellene aktívabbaknak lenni, vagy mint a nagyon konzervatívok, úgy, úgy viselkedünk és visszafogottan kommunikálunk. Az Európai Parlament programja nagyon hasznos volt, amikor szavaztam. Azért jöttek ide a képviselők dolgozni, mert korábban ugye a fiatalok jellemzően nem vettek részt a e, szavazáson, választásokon, most viszont e, több százezeren elmentek szavazni. Az, hogy most e, kurtítjuk a költségvetést a kommunikáció témában, és aztán 2024-ben majd választásokon megint megnöveljük ezeket a kiadásokat? Vagy úgy látjuk, hogy tényleg több hozzájárulásra kell lehetőséget adni a fiataloknak. Én szerintem egy jó projekt volt a kampány során, mert eznek eredményeképpen nagyobb számban jöttek szavazni a fiatalok. Egy másik projekt, amit mindenki használ nap, mint nap, az EPRS, ez a kutatási szolgáltatás sokkal függ össze. Pár éve született meg, ez a nagyon jó elgondolás. Ha jól olvasom itt a számokat, ennek a költségvetése nő. Ezzel a projekttel tulajdonképpen megtakarítások érhetők el, mert ha ez nem lenne, akkor mindegyik képviselő tanulmányokra másút adna megbízás, mint hogy itt van egy eh, ilyen szakértői csapat, eh, egy poolban összehozva. Olivier Sastel által elmondottak reagálva, a washingtoni iroda azt hiszem bizonyította, hogy miért van rá szükség, de nem lehetünk ilyen bizalmatlanok parlamenttel kapcsolatban, de azt sem lehet megengedni, hogy magánturista vízumokkal utazgassanak a képviselők. Továbbra is nyomni fogjuk ezt a témát, amíg nem lesz eredménye. Képviselők asszisztensei. Én itt itt 2020 és 2021 között inkább csak statisztikai különbség, illetve az inflációval van kiigazítva, tehát ennyi a növekedés. Itt, ha nem tévedek, akkor ez indexálással függ össze, de majd a főtitkár kijavít, ha mégis tévednék amiket a mini parlamentáriumokat, vagy mobil parlamentáriumokat illeti Európa, Europe Experience eh, program, stb. Szeretném, hogyha több keleti ország is részt venne, Berlin, Helsinki, de Ljubljana, vagy, vagy Bukarest, miért ne? Eh, még mindig nincs eh, semmilyen EU intézmény, vagy ügynökség ezekben a városokban és nem akarjuk azt, hogy mindenki ide Brüsszelbe jöjjön el, kicsit talán decentralizálhatjuk, delokalizálhatjuk ezt a programot. Kiberbiztonság az utolsó kérdés, de engem más költségvetési megtakarítás lehetőség is érdekelne. Például milyen applikációkkal lehetne például a, például itt van a speech to text eh, technológia, de emellett is talán más technológiákkal is lehetne megtakarításokat elérni. Köszönöm, Holmájer asszony. Először is üdvözlök mindenkit, és eh, olyan kérdéseim eh, többségét már föltette, Brexitről szerettem volna én is rákérdezni. Azután mi a helyzet a brit képviselők nyugdíjával jövőre nézve, mik az ezzel kapcsolatos tervek? Nagyon érdekes lenne összességében is tudni, hogy ez hogy fog alakulni. Azután a kólépülettel kapcsolatban is érdekelne valami. Az infrastruktúra korszerűsítése, biztonság korszerűsítése, ez is egy fontos kérdés. Azután a Paul-Henri Spack épület próbálgassuk, hogy mi segít. Eldugom az asztal alá, akkor talán jobb lesz a felhallgató. Tehát a Polaris Spack épület, most óvatosan fogalmazok, elég komoly statikai mm, problémák, kérdések merültek fel, döntéseket kellene már meghozni a Polaniszpák épülete kapcsolatban, mert bármit is teszünk, nagy, nagyon komoly pénzügyi következményei lesznek, nagy összegekről beszélünk ennek kapcsán. Azután itt van a 2024-es Európai Választási Információs Kampány sor. Ebben már az szerep, ebben mit szerepel a 21-es kiadások, vagy érdekelne ezzel kapcsolatban is némi pontosítás, több információ. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel ez az én témám, az ingatlan az én témám, ezért erre szeretnék koncentrálni. Árnyékjelentéstevő kollégámmal felkerestünk különböző épületeket, és a Rendszeres karbantartás, most nem a bútorok, bútorozásról beszélek, hanem az, a két, az épület 2-3 százaléka közötti értéket célzó fenntartás, ez nagyon fontos. Most komoly munkák jönnek, mint a fűtés, a tető, stb. stb. Ezek külön elő vannak irányozva a költségvetésbe. Aztán az Európa Experience, ahogy a kollégám is elmondta, ez a téma, ez az egy érdekelés tárgya volt, ahogy ezt a főtitkár úr is elmondta, itt engem is érdekelnek a kiadások. Ez mindenképpen jó, értelmes, jó dolog ezt az Európai Parlamentet bemutatni, azokban az országokban is, amelyekben eddig még ez nem történt meg. Főleg az új tagállamokban nagyon nem annyira újak ezek, inkább most már tinédzserek. Végig, viszont, hogyha jól láttam az ön jelentésében, nem találtam a 20.07-es soron nem találtam a ide tartozó költségvetési sort, pedig fontos összegeket említett. Aztán a Spinelli épület, amit szintén felkerestünk. Az Inlónak köszönöm, hogy a tájékoztatást adtak. Megnéztük a villanyrendszer átépítését, a, a fűtésrendszer átépítését, erre se láttam, találtam meg azt a megfelelő ide vágó költségvetési sort. Itt látom az étteremre vonatkozó összegeket, de nem látom a műszaki kiadásokat. Monika Holmeyer pedig kiválóan ismeri ezt a témát, úgyhogy fontos gyorsan lezárni a munkát. Egy kicsit meglep engem itt, hogy 10 millió e, eurót, 10,3 e, millió eurót látok a SPÁK épületre, de nincs év információnk arról, hogy ez konkrétan mit, mi történik, és mi indokolja ezt a nagy összeget. Köszönöm szépen, Guardia a asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdés felmerült már, ezeket nem fogom megismételni. Két téma, amelyek azonban a költségvetés mégiscsak érintik, a munkavállalók, a takarítók munkakörülményei. Erről már volt valamennyire szó, voltak parlamenthez irányuló kérdések. Természetesen be kell tartani a törvényeket, de itt vannak azért különbségek, megfelelő tör, ö, munkakörülményeket kell biztosítani abban az intézményben, amely a jó munkakörülményekért küzd folyamatosan. Méltó, méltó munkahelyeket, munkakörülményeket akarunk elérni mindenütt. Hát jobb lenne a saját házunk táján elkezdeni ezt a munkát. Lehet, hogy ez egy kicsit ebbe abban bizonyos össze pénzekbe kerül, de hát nem szabad a saját azokat, akik nekünk dolgoznak, elfelejtenünk. Aztán a kompet érdek összeütközések például, vagy a kompetenciák közötti konfliktusok, melyik szakbizottság felelős mely kérdésért. Jönnek olyan döntések ide hozzánk, amelyeket nem tudunk elutasítani, mert ezek már megszülettek, de a költségvetésben aztán meg kell próbálni valahogy összekaparni a pénzt az adott döntés megvalósítására. Lehet, hogy az elnökséggel aztán konfliktusba kerülünk, és nem lesz egyszerű bizonyos célokat elérni. Szeretnék utalni arra, hogy a képviselők nagy része a plenárison olyan határozatokat szavazott meg, amelyeket aztán a végén blokkoltak. Például a törvényezési ciklus végén azt kértük, hogy az asszisztensek a, a missziók esetében, a Strasburgi utazások esetében ugyanolyan költségtérítést kapjanak, mint a parlamenti munkavállalók vagy köztisztviselők. Ezt abszolút többséggel elfogadtuk, és úgy döntöttünk tehát, hogy a az asszisztensek, munkatársak ugyanazt a költségtérítést kapják meg, mint a köztisztviselők. És aztán itt kellene tenni bizonyos lépéseket anyasági vagy apasági szabadság miatt valaki nem tud részt venni a plenáris ülésen, akkor ezt online követhesse. Ez is nagyon fontos lenne. A legutóbbi törvényezési ciklusban ezt elfogadtuk, de úgy tűnik, hogy jegelve lett ez a kérdés de hogyha az elnökségi döntéseket elfogadjuk, az elnökségben döntéseket fogadnak el, lesznek, hogy meg kell valósítani, akkor cserébe kérjük, hogy a plenárisan elfogadott határozatok is kerüljenek bevezetésre. Köszönöm. Számos kérdés elhangzott, Velle úrtól várjuk a válaszokat. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem az összes kérdést megválaszolni. Köszönöm én is a jelentéstevőknek a kiváló együttműködést. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mi, hely, mi a helyzet az épületeink környezet, környezeti értékelésével. Nos, az új épületek esetében, főleg a Mártens épületet illetően, a kiváló státuszt kaptuk meg, ez majdnem a legmagasabb standard, tehát tényleg példaértékű. Aztán a következő épület, a Wellenberg épület, ez passzív épület lett, az Adenauer épület 70%-ban kész, itt egy modern geotermikus fűtés és hű hűtés van, tehát itt a föld hőjét, talajhőt használunk a legjobb technikának megfelelően, és a legutóbbi épület infrastruktúrának köszönhetően igyekszünk a gépészetet is úgy felújítani, hogy ez megfeleljen a legújabb környezeti elvárásoknak. Aztán, ami az utazást illeti, a munkavállalók szokásait megváltoztattuk, tális vonatokat indítottunk, a munkatársak nagy része vonattal megy, nem egyénileg, ez számomra nagy előrelépés. Elektromos autókra használható mm, parkolókat alakítunk ki, most 110 ilyen van, itt, ez, itt fel is lehet tölteni az autókat. Aztán az elnökség úgy döntött, hogy 2012-ben úgy döntött, hogy hogy az ember a tömegközlekedési jegyét, bérletét kérheti, hogy a parlament ezt térítse meg 90 vagy 100 százalékban, de akkor le kell mondani a parlamenti parlamenti parkolóról. Hát persze lehetnek kivételek évente néhányszor, de azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy pozitív pozitív ösztönző, hogy az emberek ne egyénileg úgy utazzanak, hanem, hanem közösen, illetve tömegközlekedéssel. 119 kerékpárt használhatnak a munkatársak és a képviselők, és ez is nyilván egy sokkal környezetbarátabb közlekedési mód. Illetve a Brüsszel régióban azt javasoltuk, hogy az intézmények között ne legyen felesleges forgalom, hogy ki, ki, ki kellene alakítani egy olyan útvonalat, ahol az ember gyalogosan vagy, vagy kerékpárral eljut az egyik épületből a másikba, hogy ne legyen további forgalom emiatt. A 2000 29-es épületstratégia. Nos, ez még a legutóbbi, mehan, a legutóbbi elnökség fogadta ezt el, ez a hosszú távú épületstratégia, ingatlan stratégia, és úgy döntöttünk, hogy elég helyünk van, elég kapacitásunk van, és mind, itt Brüsszelben mindenképpen, de Strasbourgban is most már, és ezért új prioritásokat határozunk meg, például az Európa tájékoztatás, polgárok tájékoztatása, trialógus számára infrastruktúrát kialakítani, illetve a felújítás, a renoválás. Azt gondoljuk, hogy ugyan elég sok új épületünk van, de abban a pillanatban, hogy 25 éves eh, egy épület eh, a energia szempontból eh, épületgépészetileg ezt fel kell újítani az épületek 3%-át, évente 3%-ot kell felújítani, ez az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia. Tehát 33 év alatt újít, újítjuk fel az egész épület állományt tehát 33 évente megújul az egész épület állomány, Ami a ramasszást illeti, ezzel kapcsolatban is volt egy kérdés, az elmúlt két évben csak 30 millióra rúgott ez, 30 millió euróra. Tehát a költségvetés 9, több mint 98%-át kiadtuk, elköltöttük, végrehajtottuk. Volt már olyan, hogy 70-80 millió euró megmaradt E, és akkor ezt vissza kellett e, utalni a központi e, költségvetésbe, de a remászásnak köszönhetően elég magas kamat összegeket takarítottunk meg. A luxemburgi Adenauer épület ez néhány millióval olcsóbb lett, mert nem fizettünk kamatot, mert sikerült időben haladni, végrehajtani a költségvetést, ez összességében azt jelenti, hogy ez mindenképpen a európai adófizetők érdekeinek megfelel. Ami az EMA stratégiát illeti, az elnökség az ártülésen arról beszélt, hogy kihezetülésen, hogy ambiciózusabbak legyünk, az elnökségnek előkészítettem egy javaslatot az új parla- a zöld parlament céljainak megvalósítását, vagy hozzuk előbbre, vagy legyen ambiciózusabb a célkitűzés, vagy mindkettő. Széndiokszid kibocsátás területén 2030-ig 40%-ot akartunk megtakarítani, most úgy döntött az elnökség, hogy 2024-ig valósítjuk meg a 40%-ot, aztán 30%-ot 2030-ig szerettünk volna csökkenteni a e, utazások terén, e, most ezt is 2024-re hoztuk előre. Aztán a gáz fogyasztás 2025-ig 15%-kal akartuk csökkenteni, most 2024-ig 25%-kal csökkentjük meg a energiák a régi eh, cél 10% 2025-ig, most 25% 2024-ig. Aztán eh, a villamosenergia használat eh, a 20%-os csökkentést egy évvel hamarabb 2024-ben akarjuk megvalósítani. Papír használat 15%-kal akartuk csökkenteni 2025-ig, most 2024-ig 50%-kal fogjuk csökkenteni. Víz vízfelhasználás most ezt 15%-ra emeljük a csökkentést. Az új elnökség tehát vagy előbbre hozta a megvalósítást, vagy ezen túlmenően még ambiciózusabb célokat is fogadott el. Na most ezt persze megvalósítási lépésekkel kell kiegészíteni. Aztán beszéltek a külső az Európai Parlament külső megjelenéséről. Tíz éve van irodánk Washingtonban. Ez véleményem szerint kiválóan működik. Tíz éve még azt kérdezték a Washingtonból, hogy hát igen, önök jönnek az Európa Tanácstól. Ez most már nem így van, és a kongresszus sem ebből indul ki. Most a évente eh, több mint 200 képviselőt tudtunk eh, eh, támogatni a washingtoni irodából, úgyhogy egészen más dimenziókat értünk el. Az Európai Külügyi Szolgálattól elterülően itt nem klasszikus Eh, külpolitikáról van szó, hanem mondjuk a, a Libe Bizottság tudjon egyeztetni az eh, USA kongresszusának megfelelő szakbizottságával, vagy eh, az adatvédelmi hatósággal, vagy egyéb szakhatóságokkal, és ezért az Európai Parlament jelenléte abszolút legitim. Ez Londonra is érvényes. Az elnökség úgy döntött, hogy Londonban továbbra is jelen akarunk lenni. 3,7 millió európai polgár van Londonban. A kilépés után, a Brexit után Nagy-Britannia nem egy bármilyen harmadik ország, hanem azok, akik Európáért sikra szálltak, vagy európai polgárok, és ott élnek, és problémájuk merül fel. Nagyon fontos, hogy kapcsolatban maradjunk velük. Az elnökség eldöntötte, hogy például az ENSZ-nél, az ASEAN-nál és az Afrikai Uniónál is lesz képviseletünk. Most, hogy a multilateralizmus több oldalról éri fenyegetés, ez egy fontos lépés. Aztán a legutóbbi törvényhozási ciklus végén születtek döntések a zaklatás elleni fellépéssel kapcsolatban. Itt van egy katalógus, amelyben az intézkedéseket pirossal, sárgával, zölddel jelöljük. Nagyon kevés piros van, ami azt, nincs már piros, ami azt jelenteni, hogy nincs, meg, nem valósítottuk meg az intézkedést. A legtöbb dolog zöld, van néhány sárga, ahol még mm, fel kell gyorsítanunk a megvalósítást. Most ez egy új rendszer, az új törvényhozási ciklusban az elnökségnek feladata lenne egy idő után, mondjuk másfél év után, megvizsgálni, hogy ezek az intézkedések tényleg célra vezetőek-e, vagy mégis más intézkedésekre van szükség. Ahhoz, hogy a célokat meg tudjuk valósítani. Vincik asszony tett föl egy kérdést a kampánya kapcsolatban. Az európai választások során nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, szereztünk egy más típusú jelenléttel a polgárok körében. Most például a külső irodákon a szociális média, média szakértőink vannak, akik a sajtómunkát megerősítik, aztán Stefan Uta beszélt erről, a Ground Game kampány, mit tesz értem Európa. 300 ezer polgár lépett kapcsolatba az Európai Parlamenttel, és kampányolt az Európai Parlamentért. Nagyon fontos, hogy ez a 300 ezer ember most ne várjon megint négy évet arra, hogy újra a parlamenttel tudjon együttműködni, hanem hogy megtartsuk ezt a hálózatot, és ez egy olyan, olyan emberekből álló hálózat legyen, akik tesznek Európáért. Konkrétan a több éves pénzügyi keretet említhetném, nagyon fontos, hogy a képviselők ne csak úgy tárgyaljanak zárt ajtók mögött, hanem, hanem ennek legyen egy visszhangja. Ez az Európa jövőjéről szóló konferenciára is érvényes. Nem lehet ez egyszer ö, ö, használni ezt a hálózatot, hanem folyamatosan ki kell használni. Aztán az Európa Experience, illetve a mobil ö, Európa infopointok. Nos, nem régen, néhány hónappal ezelőtt meg, megkezdődött Finnországban, az új nemzeti könyvtárban az Infopoint, az Europa Experience. Előtte évente 3000 látogatónk volt, most 130 ezer látogatónk van. Ez azt, jelenti, ez azt jelenti, hogy ez az Európa eh, Experience az esélyünk arra, hogy eh, a tömeges kommunikációt kihasználjuk, vagy Strasbourg. Nemrég, nemrég nyitottuk meg ezt 460 ezer látogatónk volt Strasbourgban, vagy a brüsszeli parlamentárium két és fél millió látogatót kapott. Tehát ez tényleg lehetővé teszi, hogy látogatók nagy számával kommunikáljunk, és ezért döntött úgy az elnökség, hogy ezt kiépítjük nem csak Strasbourgban és Berlinben, hanem minden fővárosban, és aztán a következő Tallinn lesz. A balti országokra is rákérdeztek. Március 20-án nyitunk Tallinnban. Ez egy nagyon nagy Európa experience. Reméljük, hogy mindenki legalább évente egyszer felkeresi ezt, ezek az országok, ami a kommunikációt illeti nagy kihívásnak vannak kitéve. Ami néhány költségvetési sor esetében felmerültek bizonyos zavarok, hogy miért kevesebb az összeg. Hát azért, mert két költségvetési évre oszlik el az összeg, tehát nem 8 millió, hanem 11,9 millió jelenik meg például az egyik épület esetében. És ezért van ez így. Luxemburg közbeszerzés. Külső munkatársak rezerv vagy tartalékos listája, ez nem azt jelenti, hogy ha valaki rákerül erre a listára, azonnal föl kell venni a parlamenthez, nem. Ezzel van idő, egy év arra, hogy fölvegyék ezeket az embereket. Aztán a Brexit, ezen költségvetési sorokban miért nincs csökkentés? az asszisztensek és a közlekedési, az utazási költségekkel kapcsolatban. Nos, eredetileg 2019 elejére tervezték a Brexitet, abból indultunk ki, hogy 2019-ben már e, kevesebb képviselővel dolgozunk, 600 mm, valahány képviselővel, de nem így lett ez, és ezért nem olyan nagyok a különbségek. Aztán azt is megnézzük persze, hogy mennyire használják ki az eszközöket. Egyes esetekben például az asszisztensekre járó költségek esetében nem használja ki a teljes összeget a képviselő, de abból indulunk ki, hogy inkább kihasználják ezt. Sok képviselő négy asszisztens is fölvesz. És azt is látjuk, hogy a, a képviselők részvétele a mini plenárison és egyéb üléseken magasabb, mint eddig volt. Bözeláger úr a széndiokszid politikával kapcsolatban feltett egy kérdést. Én már utaltam arra, hogy 2024-ig 40%-kal akarunk csökkenteni, nem 2030-ig, és az, az a személy szállítás vagy utazások esetében is. Az Európa Experience-ről már beszéltünk. Sonker úr azt mondta, hogy a 89 új munkahelyet támogatja, de hát ezek nem vezetnek új munkahelyhez, vagy új költséghez, mert a frakciónál foglalkoztatott munkatársakról van szó. Aztán elmondtam, hogy használunk új energiát is, például a geotermiát Bruce, Luxemburgban, és igyekszünk egy jobb energiafelhasználási szintet elérni. Klaus, úgy látom, hogy nagyon sok jegyzete van még, de most már kezdenünk kell a következő pontot. Hát jó, próbálok válaszolni, amennyire csak tudok. Albrecht úr, a Strasburgi letköltségekről kérdezett. A három helyszín 100, évente 100 millió e, eurót tesznek ki a e, három e, helyszín kiadásai, ami a meleg-hideg vizet illeti. Hát a légiós baktérium miatt van ez így, mert a képviselők nem használják rendszeresen a melegvizet, és ezért lerakodnak ott ezek a baktériumok, és ez is egészségügyi kockázatot jelent. Holmeier asszony beszélt a nyug- nyugdíjalapról. Az maga a nyugdíj nem érint bennünket, de a nyugdíj alap igen, és ez hosszabb, erre hosszabb fejtegetések szükségesek. Megengedte az elnök úr, hogy elmondjam, nagy deficitek várnak ránk, itt ezt bele kell majd a költségvetésbe tervezni, aztán a PHS épület de kapcsolatban itt van egy közbeszerzési eljárás. A cél a 2024-es ciklus elején elkezdeni a munkát. Keller eh, asszony eh, beszélt eh, szintén arról, hogy mennyire fontos a rendszeres karbantartás. Ez igen, most egy új osztályt hoztunk létre, igazgatóságot hoztunk létre, amely csak ezzel foglalkozik. A költségvetési sorok azonban különböző sorokra oszlanak, talán bilaterálisan erre tudok választ adni. A SPÁK épülettel kapcsolatban ez a helyzet Stefanóta rá teljesen egyetértek, az Európai Külügyi Szolgálatnak is meg kell nyílnia. A kül- és a belpolitikára való szigorú felosztás, ez már nem úgy van, mint régen volt, a klímapolitika is, mind kül, mind belpolitika egyszerre. Gárdia Szabál asszony ut- utalt eh, a munkakörülményekre, folyamatosan monitorozzuk a helyzetet, de a eh, kiírások, eh, a közbeszerzés sikírások megfogalmazásában is igyekszünk garantálni a megfelelő munkakörülményeket. Aztán a Költségvetési Bizottság, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és az elnökség közötti együttműködés, hát valóban gyakran eltérőek a vélemények, mindenkinek más a szerepe. Az asszisztensek kérdése. Három különböző juttatásunk van. Az egyik a képviselők számára, a másik a a köztisztviselők számára, a harmadik pedig az asszisztensek számára. Erről volt egy vita, és az elnökség úgy döntött, hogy a három különböző opció megmarad, de a juttatások összegét megemeltek. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelenlétét és a hozzászólását, és most pedig megadom a szót Pereira alelnöknek. We are running, I have to say, we are running out of time and, and should start the next point already. Már el kellett volna kezdenünk a következő napi rend. Eh, eu posso ser muito breve, duas notas finais apenas porque, como expliquei no início, nesta fase, este é o orçamento do Secretário-Geral, será uh, uh, adotado pelo uh, Bureau apenas. Az elnökségnek majd március 9-én kell erre rábólítani. Jelen pillanatban is persze nagyon fontos, hogy mit mondunk most Két megjegyzésem lenne. Először is tudomásul veszem, hogy újabb erőfeszítésekre lesz szükség a jelenleg folyó munkában, munkával kapcsolatban is annak érdekében, hogy a költségvetést jól megértsük, hogyan néz ki az ingatlan politika, a beruházások. Ez egy stratégiának a része kell, hogy legyen. 2010 óta van egy ingatlan stratégiánk, ez 2018-ban felülvizsgálatra került, és a cél a takarékosság, a költségcsökkentés volt, alternatív felhasználási lehetőségek, mint például vérbeadás. Az épület portfólió igazgatása úgy van kialakítva, hogy a lehetőleg racionálisabban költsük el a pénzeket. Ez szangban van az úgynevezett zöld környezetbarát parlamenttel, mint céllal. Meg akarjuk valósítani a széndiokszid kibocsátási céljainkat a sofőrszolgálata kapcsolatban is. De itt a bírónak, az elnökségnek még egyszer össze kell majd ülnie, és utána tájékoztatást kell adni az ezzel kapcsolatos munkáról is. Mert hát, hogyha mi belül nem vagyunk ezzel tisztában, akkor ez kifelé még nehezebb kommunikálni. Még röviden a Brexitről. Persze értem, mindenki szeretné tudni pontosan, hogy milyen kihatása lesz a Brexitnek a parlament kiadásaira. De hát a probléma az az, hogy a Brexit abból is áll, hogy hogyan tudunk reagálni a parlamentarizmus, a parlamenti egységet érintő támadásokra, hogyan tudjuk megvédeni az európai értékeket. Ezért olyan fontosak az olyan projektek, mint az Európa Experience, a költségvetés, tehez meg kell természetesen alkotni. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. Köszönöm, és Köszönöm a vendégeinknek ezeket a kimerítő előadásokat. Sasztel úr, önnek is nagyon köszönöm, hogy eltekint attól, hogy még záró megjegyzéseket tegyen, mert így is már 10 percet csúszunk, és van még egy napi rendi pontunk, egy együttes ülés, mégpedig három bizottság részvételével az Európai Fentartható Fejlesztési Alap a témánk.